Kedves kollégák, úgy vélem elkezdjük a munkát. Németre váltok ezek után. Szerintem nem azokat kéne büntetni, akik pontosan érkeztek, ezért megkezdjük a munkát. És az egyes napi rendi pont, a napi rend elfogadása szokás szerint, már közöltük, hogy a Két biztossal, Navracsis Előtingerrel a vitát levettük a napirendről, mert azért került sor, mert ők ma nem érnek rá, mint közölték velünk, de kilátásba helyezték, hogy belátható időn belül megnevezik azokat az időpontokat, amikor ráérnek, mi ezt nagy nyugalommal megvárjuk az ilyen módon módosított napi rendtervezetet el tudjuk fogadni, vagy az önök részéről van-e bármiféle kiegészítési igény, módosítási igény nincs ilyen, akkor ezzel elfogadottnak tekintem. A napi rendet második, a jegyzőkönyvek elfogadása az október 22-i szakbizottsági ülés jegyzőkönyvét megtalálják a dokumentációjukban. Van-e ezzel kapcsolatban megjegyzésük? Ilyet sem látok pillanatnyilag. Ezért most azt javaslom, hogy szokás szerint a jegyzőkönyvet tekintsük elfogadottnak, amennyiben jelenülés végéig nincsen más felvetés. Így járunk el ezek után. A harmadik eh, az elnök közleményei a tolmácsolásról a következő nyelvek állnak rendelkezésre. Francia, német, olasz, angol, görög, spanyol, cseh, magyar, lengyel, szlovén, bolgár és román nyelv van. És emlékeztetni szeretném önöket, hogy interneten közvetítik is a mai ülést, mint mindig egyébként. Közölni szeretném még, hogy a koordinátorok november 10 június 18-ai döntése, november 10, november 20-ai ülésének döntéseit elküldtük önöknek, és amennyiben november 26-áig ezzel kapcsolatban nincs kifogásuk, akkor elfogadottnak tekintjük. Egy új tagot is akartam üdvözölni, Borislav Zunikról van szó, ő az, aki Bogdan Ventát váltja. Önök is valamennyien tudják, hogy számára nyilván nagy örömre ad okot, és polgármesteri választották eh, Bogdánt, és eh, sok sikert kívánok. Szerintem nem szívesen eh, mondunk le róla kollégaként, de Boguslav Zonik ma nincs itt. Nem tudjuk üdvözölni a mai napon, legközelebb meg, megismételjük ezt a kísérletünket. Ezzel rátérünk a negyedik napi rendi pontra. Egy szavazás lesz, egy jogalkotási vélemény ez a mi véleményünk a Rights and Values programmal foglalkozunk itt kulturális szakbizottságként, vannak külön jogaink, amiket kiharcoltak magunknak, mert az új Rights and Values program foglalkozott a Europe for Citizen programmal is, tehát eh, Szilvi volt az előadó, én tudom, hogy a Libével a tárgyalások, hát nem ha simán folynak, ahogy mi szeretnénk, legalábbis nem annyira simán, de abban bízunk, hogy a további tanácskozások során egy kicsit jobb lesz. Szilvi, szeretnél reagálni? Igen, csak nagyon gyorsan, hogy ne húzzam a szót. Köszönöm az árnyék jelentéstevőknek eh, a munkájukat, az ő támogatások nélkül nem tudtunk volna előrelépni. A vita egy kicsikét bonyolult volt a Libében, hiszen voltak éppen volt egy alapvető nehézség, próbáltuk ezt meghaladni, mégpedig, hogy a bizottság arra tett javaslatot, hogy az régi az állampolgárok programjának részarányát az új programban csökkentsék. Hát itt észnél kell lennünk, figyelni kell, hogy ez ne történhessen meg. És az is nagyon fontos, hogy az IKER program, illetve az állampolgársági program ról beszéljünk a következő hónapokban, a közelegnek az európai parlamenti választások. Fontos, hogy ne feledkezzünk meg ezekről a programokról, hiszen ezzel segíthetjük azt, hogy jobban megértsék, mi ennek a lényege és a pénzeket ne nyírbálják meg. Köszönöm. Ja, vielen herzlichen Dank. Äh, ich hab... Köszönöm szépen. Elmúlt héten a Libe bizottság elnökének megpróbálta elmondani eh, egy beszélgetés során, hogy milyen fontos a mi szakbizottságunknak ez a program, abban a reményben, hogy a tagjait egy kicsit eh, jobban kezeli ebben az ügyben, felhívja a figyelmüket, akkor most szavazunk. És az egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva Második kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadom. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 11-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 128 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 4-es kompromisszum ellene tartózkodás elfogadva. 13-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 14-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 5-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 142-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 6-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 153-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 18 és 155-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. Rátérünk a 8-asra, kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 20-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 159 mellette, ellene, tartózkodás. Szerintem elfogadták, de ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. 159-esről szavazunk. Lezárom. 9 hét arány elfogadva. 160-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 161 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 162-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 163-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 164-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 167-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 168-as mellette ellene tartózkodás szerintem elutasítva, de ellenőrizzük. 168. Lezárom. 9 7 arányba elutasítva. 169-es mellette ellene tartózkodás elfogadva 170-es és 171-es megegyeznek mellette ellene tartózkodás elfogadva 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadva 24 mellette ellene tartózkodás elfogadva 172 mellette ellene tartózkodás. Szerintem elutasítod ezt, ellenőrizzük. 172-es. Lezárva. 10-6 arányba elutasítva. 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogad, 10-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 179-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 180 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 181 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 182-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 183-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 184-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 26-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva 185-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítva 11-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva 187-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva 28-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva 12-es kompromisszum mellette. Gegen ellene tartózkodás elfogadva. 13-as kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 31-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 199 mellette ellene tartózkodás 199-es szavazzunk ellenőrizők nem sokan jeleztek. Geschlossen. Lezárom. 16-0 arányban elfogadva. Segít az is, ha fölteszik a kezüket. 200-as, mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük. Akkor is. Geschlossen. Lezárom. 9-7 arányban elutasítva. 32-es. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 203-as, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 203-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 217-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 37-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 220-as mellette 220 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 221 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 222-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 223-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 224-es mellette ellene tartózkodás. Szerintem elutasítva, de ellenőrizzük. 224. Ja, ja, ist okay. Ich zähle das dann dazu. Geschlossen. Lezárom. Kilenc nyolc arányba elutasítva. 17-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás 41-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 42-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 43-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 44-es mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük 44-es tehát Megnyitom. Lezárom. 12-4 arányban elfogadva. Elnézést, ezt nem láthattam innen. 45-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 19-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 20-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 61-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Jó, ellenőrizzük, ha ez a kérés. Lezárom. 11 hat elnézést, nem volt világos. 21-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 70-es eh, mellette, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük a 70-est megnyitom, lezárom, 11 hatarányban elfogadva. 22-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 77-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 23-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 83-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 84-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 85-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 86-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 87-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 87-est Lezárom. 9-8 arányba elutasítva. 24-es. Komolyak mellette ellene tartózkodás elfogadva. 92-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 25-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 97-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 98-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva 99-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva 100-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva 101-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva 102-es, mellette ellene tartózkodás elutasítva 26-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva 107-es mellette ellene tartózkodás elfogadva 27-es kompromisszum mellette el, elfogadva 6-os módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva 111-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 112-es mellette ellene tartózkodás elfogadva hetes mellette ellene tartózkodás elfogadó. Nem tudom, ez mit jelent itt ez a lábjegyzetem. 113-as mellette ellene tartózkodás, elutasítva 114-es mellette ellene tartózkodás, elutasítva. Ezzel a végszavazáshoz jutunk, név szerint szavazunk, meg is nyitom. Geschlossen. Lezárom a szavazást. 16 igen, egy tartózkodás, nulla ellenszavazattal elfogadtuk egyhangulag. Gratulálok Szilvi Giomnak, és sok sikert a Libével való további tárgyaláshoz. Biztos vagyok benne, hogy a mi szellemünkben fogod megoldani a problémát. Köszönjük szépen! Már is Tovább lépünk az ötös napirendi pont taglalására. Erasmus, uniós oktatási képzési ifjúsági és sportprogram a módosítók vizsgálata. Milán Zver kollega az előadónk, 684 684 módosítót kaptunk. Ma elég szokatlan módon egy köztes lépést iktattunk be, más szakbizottságokban ez bevett eljárás, nálunk nem, de mi ma ezt beiktattuk jelesül, hogy megvizsgáljuk a módosítókat. Nagyon fontos jelentésről van szó, és ezért úgy döntöttünk, úgy döntöttünk, hogy ezt a programpontot beiktatjuk. Január 22-én csak akkor szavazhatunk, hogyha sikerül a kompromisszumokról a megmaradó, meglehetősen rövid időben egyeségre jutni, ekkor lehet szavazásra bocsátani a jelentést, máskülönben pedig az eredeti terv szerint február 20-án fogunk szavazni. Meg kell látnunk tehát, hogy az árnyék jelentéstevői találkozókon hogyan jutunk előre. Megadom Zver kollégának a szót, hogy értékelje a módosítókat. Zver úr, tessék. Hvala lepa za Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a bevezető magyarázatot. Tisztelt képviselő, tisztelt tisztelt jelentős tevők, ahogy az elnök asszony említette. Nagyon sok módosítót adtak be a, az Erasmus Plus következő ciklusához. 684 módosító érkezett. Múlt pénteken az első négy sorozattal már fo- foglalkoztunk, még további két ülésre fog kerülni. Holnap lesz az első a tanácsadókkal, kompromisszumokra fogunk törekedni, amelyek megfelelnek a programozási céloknak, oktatás, ifjúságügy és hát erről a témáról az árnyék előadók egyeztetnek, és a további üléseken minden témát egymás után sorra fogunk venni, és január közepére remélhetőleg szavazni fogunk. Nevezetesen január 22-éig megszületik majd a szavazás, illetve azon a navon. Remélhetőleg a kompromisszum ö, ö, hatékonyabb munkát tesz lehetővé, ami eddig megszületett, több parlamenti frakció javaslatának az eredménye ez. Sok témában egyetértünk, a legtöbb csoport egyetért a névvel, hogy az Erasmus Plus legyen, és hogy egy globális költségvetésre van szükség. A legtöbb csoport egyetért a delegált aktusokkal, de a részleteket még ki kell tárgyalni a további üléseken, ami a költségvetés megosztását illeti, itt még egyességre kell jutnunk. Várom majd azokat, tehát olyan javaslatokra számítok, amelyek közel lesznek a bizottság javaslataihoz. Technikai javaslatokra lesz szükség. A zsammoni akciók és a sport esetében javasolták a költségvetés csökkentését, ugyanakkor a sport nagyon fontos téma, és a hátrányos helyzetben élők esetében különösen fontos, úgyhogy jó lenne ezt a területet támogatni. És különösen fontos az euroszkepticizmussal szemben való fellépés érdekében, úgyhogy szeretnénk emellett kiállni de nem nincsenek annyira messze egymástól a nézetek, úgyhogy szeretnénk ezt az újraelosztást, ebben az újraelosztásban megegyezni. Úgyhogy jók a kilátások. Egyes csoportok azt javasolták, hogy erősítsük meg a támogatást a nagy szervezetek esetében, ugyanakkor felhívom a figyelmet arra, hogy az Erasmus Plus-t az, az Elsősorban kisebb szervezetek, alulról építkező szervezetek támogatására javasolták, tehát a kis szervezetek, kis partnerségek támogatása különösen fontos, ugyanis ez volt a bizottság eredeti szándéka is. Egyes képviselőket az aggaszt, hogy a felső oktatási koalíciók, el, illetve a felnőtt oktatási koalíciók, szövetségek el tűnnek az Erasmus Plus-ból, ezzel kapcsolatban tettem egy javaslatot. Szerintem támogatni kell ezeket a szövetségeket. Ezek nem csak azért hatékonyak, mert széles körű a hatást fejtenek ki, és európai hozzáadott értéket is képviselnek, ezt hangsúlyozom a beszámolomban. Egyesek azt mondják, hogy a helyi tevékenységeket nem támogatjuk előképpen. Hogyha megnézzék a kompromisszumos javaslatomat, akkor láthatjuk, hogy igenis támogatjuk a helyi tevékenységeket. Nem minden tevékenységeknek kell nemzeteken átívelőnek lennie, de ez csak azt jelenti, hogy egy-egy programot jobb megszervezni EU szinten, nem pedig tagállami szinten. Az európai programok, mint az európai, mint az Erasmus Plus, fel kell, hogy tud, tudjanak mutatni hozzáadott értéket. Így érhetik el a céljaikat, de nyitott vagyok a vita iránt, ami a szöveg megváltoztatását, átfogalmazását illeti, biztos vagyok benne, hogy meg tudunk állapodni. A virtuális mobilitás definícióját is meg kell találnunk, az virtuális tevékenység fogalmát is be kell vezetnünk. Világos különbséget kell tenni a fizikai mobilitás és a virtuális tevékenységek között. Remélem, hogy ez a megköze- ezt a megközelítést sokan támogatni fogják. Általánosságban én támogatom a virtuális tevékenységeket, de világosabb definícióra van szükségünk. Azt is támogatom, hogy a nyelvtanulás személyes órákon is történjen, legalább úgy, mint virtuális módon a jelnyelv tanítását és a hagyományos kisebbségi nyelvek tanítását is támogatom, ez megkönnyíti a mobilitást. Lehetőséget kell kínálni új nyelvismeret megszerzésére. Figyelembe kell vennünk a résztvevők igényeit, ami a befogadást illeti. Boldog vagyok, hogy a többi csoport támogatja az ötletemet, ezt fontosnak tartom, és egy külön cikket szántam az inkluzivitásnak, a befogadásnak, hogy erősebb legyen ez az üzenet. Biztos vagyok abban, hogy sikerül kompromisszumra jutnunk majd. Hogy hogyan definiáljuk a kevesebb lehetőséggel rendelkező embereket. tehát erre a jelenségre megfelelő definíciót találjunk. És hogy megoldást találjunk, hogy mi az, amit európai szinten, mi az, amit nemzeti szinten lehet hatékonyabban megoldani. És mindenkinek megfelelő támogatást kell nyújtani, hogy részt tudjon venni az Erasmus Plus programban. A mobilitási ösztöndíjakat a valós megélhetési költségekhez kell hozzá igazítani. Egyenlő bért, egyenlő munkáért, ez is fontos gondolata a beszámolónknak, az 584-es módosításban olvashatják az én véleményemet. Az egyenlőbért, egyenlő munkáért olyan gondolat, amivel kapcsolatban el kell mondanunk, hogy ha figyelembe vesszük az egyes tagállamok megélhetési költségeit és az ösztöndíjakat, és hogy az egyes tagállamokban ez a szint különbözik, nos, hát a támogatást ehhez kell igazítani. Nem lenne méltányos, hogyha ugyanazokat, ugyanannyi pénzt adnánk annak, aki Finnországba megy, mint annak, aki Romániába megy. Ez nem lenne méltányos. Ugyanakkor ez befolyásolja azt, hogy ki hova szeretne jelentkezni, illetve a valós jelentkezési szándékokat torzítja, és nem ez a célunk. Én nem támogatnék ezért egyetlen olyan módosítást se, amely ebbe az irányba mutatna. Tehát semmi olyan módosítást nem támogatnék, amely, ö, amely ilyen torzító hatással jár. Na most a, az oktatással kapcsolatban egyszerűen minden amatőr sportolót nem tudunk felvenni ö, a ö, sport sporttal foglalkozó akcióhoz, ezért csak az edzőket és az edzésben résztvevő alkalmazottakat foglaltuk ebbe bele. Ugyanakkor ez kedvező hatást gyakorol a népesség többi részére is. A sportolóknak gyakran párhuzamos karrierjük, életpályájuk van, és minden kulcs tevékenységet nem tudunk egyszerre támogatni. Ugyanakkor a felnőtt oktatásban részvevőkre is ugyanez igaz, tehát azt javasoljuk, hogy az alacsony készségekkel rendelkező felnőtt oktatásban résztvevőkre fókuszáljunk. Ezeket a résztvevőket vennénk be a kettes kulcs tevékenységbe, de még egy lépéssel még tovább mennék, és azt javaslom, hogy az egyes kulcsakcióhoz csoportosítsuk át őket, de ezt még meg kell vitatni. Ami a nemzeti dimenziókat illeti, amint látják, úgy gondoljuk, hogy a többi országnak is hozzá kell férniük ehhez a programhoz. Ez hasznos a harmadik országok és a fejlődő országok számára is. Így módon nemzeti és globális kihívások nak is meg tudunk felelni. Tehát összegzésképpen, elnök asszony és kedves képviselőtársaim, Marknak és Péternek és további kollégáknak is köszönetet mondok, hogy segítettek ebben a ö, beszámolóban és a kompromisszumos javaslatok kidolgozásában. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Milán. Most igazából Krisztina Libacskának kellene megadnom a szót, azonban egész energiáját a családjára kell, hogy fordítsa most, ezért kérésének megfelelően Szilvia Costa eh, nak adtam az árnyékjelentéstevői lehetőséget, és minden jót kívánok Libacska kollégánknak eh, kitartást, nem könnyű helyzetben van, reméljük, hogy a lehető legjobban helytáll, és minél hamarabb itt üdvözölhetjük körünkben. Meg szeretném köszönni minden képviselőtársunknak, de a titkárságnak és az asszisztenseknek is a végzett munkát. Nagy lépéseket tettünk, az első kompromisszumokat körvonalazták. Négy súlypontra szeretnék ma koncentrálni, elismerve készséggel, hogy nem ö, vizsgáltam meg minden részletet. Múlt héten kezdtem igazából ezeknek a ta, tanulmányozását, de azért nagyjából benne vagyok, hogy követem a témát. Kezdjük a költségvetés felosztásával. Az a benyomás, hogy nincsen alapvető véleménykülönbség közöttünk, sikerül majd közös irányvonalat találni. A minimális százalék értékek meghatározását is többség támogatja, úgy tűnik. Az általános és szakképzés alá a zsammoni intézkedések besorolását ugyanakkor problematikusnak tartom. A zsammoni intézkedések a múltig, illetve egészen mostanáig saját saját finanszírozással rendelkeztek. Nem tudom, hogy ezt helyes az általános és a szakképzés alá beosztani. A hetes cikk is úgy kerül meghatározásra, hogy a tanul, azon tanulmányokat, amelyeknek speciális európai képzési irányultsága van, külön tüntessük fel, hét ilyen képzőintézmény van, ezért úgy gondolom, hogy a költségvetésben érdemes ezeket külön megjeleníteni az üzemi költség kiegészítés és a há- nemzeti ügynökségeknél a 3,4%-nál maradnék, mint a jelenlegi programban is ez így szerepel, nem akarnám 2,3%-ra ezt a bizottság javaslata alapján csökkenteni. Úgy gondolom, hogy nagyon nehéz megmagyaráz, volna megmagyarázni, a nemzeti ügynökségek számára, hogy az inklúzió szempontjai alapján több feladatot kapnak, de ugyanakkor kevesebb költségvetési forrásból kell, hogy el munkát elvégezik, tehát a 3,4% mellett török láncsát. Egy sor új projekt is szerepel az Erasmus Plus programban, és ezek olyan projektek, amelyeket egy kicsit én black boxnak neveznék, nem egészen tudjuk, mit fednek. 41 millió eurót kértünk, de nem tudjuk, hogy ezt megkapjuk-e. Skeptikus vagyok e tekintetben, és úgy gondolom, hogyha nem kapjuk meg a kért pénzt, akkor képesnek kell lennünk arra, sőt hajlandónak kell lennünk arra, hogy ezeket az új projekteket megkérdőjelezzük, hogy végrehajthatóak-e, kivitelezhetőek-e. Melyek ezek az új projektek? a Discover EU az Európai Egyetemek, illetve kiválósági kezdeményezés a szakképzés területén. A bizottság javaslatában ez idáig koncepcionálisan ezek kevéssé vannak részletezve és részletesen leírva, és úgy tűnik, hogy a biztos sem tartotta szükségesnek, hogy időben reklámozzon, eh, hír, eh, toborozzon itt eh, a szakbizottságban az új programokért támogatókat. Egy pilot kísérleti fázisban vagyunk az európai egyetemek tekintetében. Úgy gondolom, hogy érdemes volna megvál, megválni a kísérleti fázis elejét, zárolni a pénzeket, és csak akkor felszabadítani őket, hogyha a pilot féz, a kísérleti fázis elemzése megtörtént. Szakértőkkel is hosszan cseréltem eszmét, eszmét arról, hogy mit jelent, mitől válik egy egyetem európai egyetemé is. A szakértők nagyon különböző véleményeket fogalmaztak meg, ezért úgy gondolom, hogy pontosabban kell tehát látnunk, hogy mit is jelentene ez. Ugyanez igaz a Cover EU vagy EU kezdeményezésre. Az idáig sikeres intézkedéseket semmilyen módon nem szabad ezzel a kezdeményezéssel veszélyeztetni, és az, hogy ö, ö, valamit európai vetületben felfedezzünk, ö, támogatandó, de a jogi szövegnek erről világosan kell szólni, ezért úgy gondolom, hogy a meglévő kezdeményezésekkel, mondjuk zöld, Európa zöld fővárosa vagy kulturális fővárosával való összeköttetés célra vezetőbb volna, és az Európai Kulturális Örökségek programjával is össze lehetne kapcsolni, annak érdekében, hogy ennek az új programnak um, több európai hozzáadott vértéket adjunk. Tehát csak az, hogy ilyen uh, sorsolással vonatjegyeket sorsolunk ki a fiatalok körében, ezt nem tudom támogatni, kritikusan látom ezt a kezdeményezést, bár ugye szép az európai parlamenti választások előtt ajándékozgatni, de úgy gondolom hogy az európai adófizetők pénzével óvatosabban kell bánni. Ami az inklúziót vagy az integrációt illeti, hasonló véleményem a többiekéhez, de úgy gondolom, hogy megfelelően kell definiálni a fogalmat, hogyha valaki nem fér hozzá a programokhoz, vagy hátrányos helyzetű, akkor kell az inkluzióval segíteni, ennek a fogalmat pedig kellőképpen meg kell fogalmazni. Úgy gondolom, hogy a szolidaritási alap tekintetében már jó megfogalmazásokat találtunk, és ez talán az Erasmus programra is működhet majd. Aztán az 584-es módosító különösen fontos számomra. Itt nem a résztvevőkről van szó, hanem a a staffról, a főállásokról van szó. Ők biztosítják, hogy a munkatársak, hogy működjön a projekt, és minden tagállam képviselői szóhoz jussanak. És ami pedig az európai többletértéket illeti, hát megosztott vagyok. Az európai többletérték markánsabb megfogalmazása tekintetében voltak éppen ez két részből áll. Voltak éppen minden MFF programnál az európai hozzáadott értéket előfeltételnek várjuk el. Ám hogyha arról van szó, hogy itt az egyes programokban ezeket pontosabban megfogalmazzuk, akkor figyelni kell arra is, hogy ne 20 különböző definícióval éljünk az európai hozzáadott érték tekintetében, nehogy a Horizonban lévő európai többletérték definíció ellent mondjon mondjuk az Erasmusban lévő európai hozzáadott érték definíciónak. Úgy gondolom, hogy sikerül majd itt is jó megoldást találni. Örülök az együttműködésnek, és biztos vagyok benne, hogy közös erőfeszítéssel jó kompromisszumokat sikerül majd kialakítani. De hát a tanácsal még kemény küzdelem áll előttünk, a pénzekért fogunk küzdeni. Tisztában kell lennünk azzal, <clears throat> hogy ha nem kapjuk meg a költségvetési forrásokat, akkor bizony kritikus szemmel kell majd nézni az egyes részprogramokat, hiszen megengedhetetlen az, hogy a bevált programokat megkurtítsák azért, hogy valami újat vezessenek be. Tehát erre nagyon kell figyelni. Köszönöm szépen. Dann kommen wir jetzt, äh, weil ganz viele... Akkor pedig az árnyék előadók már nincsenek jelen. Rögtön szót adok Jill Evansnek adok szót árnyék előadóként az öldek nevében parancsolj. Köszönöm szépen az előadónak is az eddig elvégzett munkát ezen az anyagon a módosítóimon is dolgozott, és figyelembe vette őket a javasolt kompromisszumok esetében is az inkluzivitás előtébe került a programban, ezt külön hangsúlyoztam én is, ez egy külön szakaszt kapott, amiért én hálás is vagyok, mert a jelenlegi program kapcsán éppen ezek a problémák merülnek fel, egyes fiatalok számára úgy gondolják, hogy számukra hozzáférhetetlen egy ilyen program. Örülök, hogy megjelentek tehát ezek a pontok, és támogatom is azt, hogy külön a marginalizált csoportokkal is foglalkozni kíván. Ki akarjuk tágítani az Erasmus körét másokra is, olyanokra, akik jelenleg nincsenek ebben benne, és hogy külön felhívjuk a figyelmet a kisebbségi kisebbségekhez tartozók esetében, LGBT, fogyatékossággal élők, stb. Egyesek vonakodnak az Erasmus plus igénybe venni a fiatalok köréből, mert tartanak a csere költségeitől, ezért inkluzívabbá kell tenni ezt, és ezt tettem én a módosítóimmal, tehát a pénzügyi támogatást át kell gondolni, át kell fogalmazni szerintem, az előadó is ehhez hozzájárult, meg kell nézni a fenntartási költségeket a fogadó országban, ez rendkívül fontos, és erről beszéltünk is. A másik téma a nyelvtanulás, ez egy nagyon fontos felvetés az Erasmus szempontjából a kisebbségek esetében van egy nem adott esetben lehet ez akár a nemzeti jelnyelv is, és ezt támogatni kell, ezt is például az oktatási rendszeren belül, a dokumentumokat nem csak hivatalos nyelven kell tenni, hanem a más nyelveken is, a ne, azt a szintet el nem érő nyelvek esetében is, tehát az EU-nak nem hivatalos nyelvein is közé kell tenni például a programokat a másik pedig a technológiák alkalmazása, a nyelvi technológiák alkalmazása. Ez nyilvánvalóan nem váltja fel e, a nyelvoktatást, face-to-face -face, hagyományos nyelvoktatást, de azért e, a Connecting Europe Facility-t e, eszközt igye, az automatikus fordításoknál igenis komolyan lehet venni, szerintem is érdemes felhasználni a programokban, és ezt lefedi a kompromisszum is, amit megint csak üdvözlendőnek tartok. Aztán voltak módosítói más területeken is, hogy nyitottabbá tegyük a programot. Az előadó sokat tett ennek érdekében, és hát nem mindig van erre lehetőség, de Velszi képviselőként el kell, hogy mondjam, mi aktív vak akarunk maradni az Erasmusban, fiatal emberek érkeznek hozzánk is az egész EU-ból, amit mi folytatni szeretnénk, és szeretnénk megkapni a lehetőséget, és ezt meglátjuk, hogy jövő év márciusa után hogyan lehetséges ez egy személyes felvetésem is, ez fontos. Az EU többi része számára is, mert ők szeretnének eljönni Velszbe és az Egyesült Királyság egyéb részeibe is. Már elhangzott, hogy a költségvetés vonatkozásában konszenzus alakult ki, széles körű konszenzus, egy módosító van, az első időszakban több pénzt csoport is, csoportosítunk, mint a későbbi időszakokban, és e, a szakképzést is kiemeljük a költségvetésben. Még egy záró pontot szeretnék elmondani a gyökerekkel kapcsolatban. Igen, igen, az amatőr sportról is beszélnünk kell, ha már a gyökerek szóba kerülnek, és eh, egyáltalán nem az a szándék, hogy eh, itt óriási projekteket indítsunk el, inkább arról van szó, hogy a helyi közösségeket bátorítsuk eh, ezen a területen, az amatőr sport területén, sportcsoportok, csapatok, az egészséges életmód kerüljen előtérbe, ez lenne a mi céluk, és szerintem ennek a szövegezését kéne megtalálni, mert úgy érzem félreértettek valamennyire, és hát örülök a kompromisszumokról folyó vitának. Hát igen, köszönöm szépen. Az Európai Bizottsághoz fordulnék most azzal a kérdéssel, hogy kívánnak-e reagálni az eddigiekre. Thank you, Chair, and thank you, Mr. Zwer, for your work. Köszönöm szépen Zver úrnak is az elvégzett munkát. Azt hiszem, nagyon sok módosító született, van mi munkájuk bőven, nagyra becsüljük az eddig elvégzett és a jövőben megszületedő megállapodásokat is örülünk, hogy ilyen ambíciózus ebben a programban a parlament, és az összes módosító támogatja a széleskörű megközelítést a programban, abban egyetértünk, hogy ez egy ikonikus európai program, hogy közösen van esélyünk arra, és meg kéne ezt ragadni, hogy ez legyen befogadóbb és nyitottabb ez a rendszer. Együtt kell működnünk, egy, önökkel kívánunk együtt működni, hogy ez így is történjen és most felhívnám a figyelmet a program céljaira, főpontjaira, illetve a módosítókra, amelyeket előterjesztettek. Az első az egyszerűsítés, ez egy alapvető cél, önöknél is, nálunk is természetesen. Áramvonalas programokra van szükség. Többen elmondták, hogy ez egy állandó panasz a résztvevőknek, a kedvezményezeteknek, és E, e, úgy gondoljuk, hogy itt e, ezt, ezért figyelembe is kell vennünk. A módosítók adott esetben az egyszerűsítés ellen hatnának véleményünk szerint a célcsoportok konkretizálása lehet fontos, aztán konkrét események kapcsán a vádlikázott finanszírozás, a célzott finanszírozás előtérbe helyezése, úgy gondoljuk, hogy ezzel a programot összhangba tudjuk hozni az igényekkel. 7 évről szól az egész, az a másik, amit sokan felvetettek, az inkluzió szerepe, a módosítók konkrét célcsoportokat említenek, vagy bizonyos szervezeteket kiragadnának. Nem tartjuk szükségesnek feltétlenül ezt, de természetesen a befogadás, a program fontos része eddig is, például segíteni fogunk az akciók megtervezése során a kisebb helyi csoportoknak, hogy könnyebben hozzáférnek a programokhoz, a szintet, a mobilitás szintjét csökkenteni szeretnénk, rugalmasabb mobilitási formákat szeretnénk előtérbe helyezni, és az administratív terheket is csökkenteni akarjuk például az eszközök felhasználóbarát kialakításán erősen dolgozunk, a preferenciáink itt fontosak, hogy fontos, hogy hogyan tudjuk a helyi amatőr szervezeteket, működő szervezeteket összefogni. A cél mindig az, hogy az egész nyitottabb, inkluzívabb legyen, és hogy jobban reagáljunk a konkrét igényekre, amelyeket a különböző kedvezményet résztvevők és helyi ügynökségek kijelöltek, aztán többen beszéltek a módosítóikban az éves munkaprogramról, ez egy fontos iránymutató dokumentum. Vannak, akik delegált jogszabályt szeretnének, itt hogy úgy gondoljuk a szerződés 9, 291. cikkéhez kell alkalmazkodni, de azért a gyakorlati alkalmazhatóság is előtérbe kell, hogy kerüljön. Az éves munkaprogramok a programbizottságok akadémiai évből indulnak ki, ki mert a mobilitást így tudják megtervezni az oktatók és a diákok is és ezt új módon kell kezelni, hogy működtethető legyen az egész rendszer, ami a, a időkeretet illeti a delegált jogszabályok esetén, hát ezek elhúzódnak ilyenkor, és úgy gondolom, hogy ezzel viesztesztetnénk az egész program célszerűségét, és az Erasmus lelassulna Egyébként pedig a program nevével is foglalkoztunk már, úgy gondoljuk, hogy a program elég jól ismert időközben. Egy 30. születésnapját ünnepelte a program, és az emberek lassan látják, hogy mi az er-, Erasmus számos szektort fed le, nem csak a felsőoktatást, és úgy gondoljuk, hogy ezt figyelembe kell venni a névnél is. Aztán egy további felvetés az egyenlő fizetés, egyenlő munkáért jelszával, az oktatók körében, kutatók körében, ez fontos, de azért emlékeztetni szeretnék arra, hogy az ösztöndíjak, ezek nem, ezek költségtérítésként jelentkeznek, és valójában nem bérnek tekintendők, ez, ez egy alapvető kalkulációs elv itt, és kérjük figyelembe venni. Egyébként pedig a technikai kérdésekre is ki fogunk térni. Azt gondolom, hogy a következő napokban további vitákat folytatunk majd arról, hogy a részletekbe menjünk, hogyan menjünk a részletekbe a módosítók kapcsán. Egyelőre köszönöm az együttműködésüket, és el kell, hogy mondjam, rendelkezésükre állunk abban a vitában, ahogy a jobbá tegyük ezt a programot. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ami az egyszerűsítést illeti a programban, szerintem az Európai Bizottság ezen még dolgozhatna, mert van egy aktuális példa, egy nemzeti ügynökségről most kaptam, tehát minden projekt esetében egy nyilatot kell adni, meg háromszorozódott a szöveg hosszúsága. Valamikor két oldal volt, most hat oldal ez a szöveg, ez egy becsületbeli nyilatkozat, ez csak bonyolultabbá teszi az egészet, és nem erre törekszünk valójában. Egyértelművé szeretném tenni önöknek, és nem tudom, a vitán itt voltak, amikor a delegált jogszabályokról, a felhatalmazáson alapuló jogszabályokról beszéltünk. Nincs azzal gondunk, hogy végrehajtási jogszabályokat alkalmazzunk, amíg a program technikai végrehajtásáról van szó. Ebben benne vagyunk. Hogyha a program implementációjáról, végrehajtásáról van szó, világos. Hogyha a munkaprogramokban politikai prioritásokat kell meghatározni, és a programot szó szerint megfogalmazni, és hát itt azt kell, hogy mondjam, ezt nekünk kell elvégeznünk jogszabályogatóként, és a felhatalmazáson alapuló jogszabály révén ebben részt akarunk venni. És ezt a biztosnak is, másoknak is elmondtam már, a Head of Unitnak is, hogyha az Európai Bizottság rugalmasságot akar, akkor azt meg lehet teremteni, de ez egyben azt is jelenti, hogy mindazt, amit adott esetben talán a delegált jogszabályon csináltunk volna meg, azt beleírjuk a törvénybe. Ez viszont az Európai Bizottság számára azt is jelenti, hogy gondolja végig, mit szeretne. Rugalmasságot akarnak, abban a formában, hogy a delegált jogszabályokba és a munkaprogramokba minket bevonnak, ez egy lehetőség, vagy pedig végrehajtási jogszabályokat akarnak, viszont akkor a politikai prioritásokat, amelyeket mi jelölünk ki a programmal, azokat mi fogjuk megírni. Ez az opció. Ez a választási lehetőség fennáll és az Európai Bizottságnak ezt tudni kellett volna már eddig is, mert tudják a bizottságnál, hogy a parlamentek milyen nagy problémái vannak a végrehajtási jogszabályokkal addig, amíg tisztán technikai implementáción túlmennek, és a programokon túlmennek ezek. Szilvia. Köszönöm szépen, <clears throat> meg szeretném köszönni az előadó munkáját. Valóban Krisztina Libacska um, munkáját vettem át. Sajnos olyan személyes történet történt vele a családi esemény, hogy nem tudott itt lenni, úgyhogy nekem kellett átvennem ezt a munkát. Úgy gondolom, hogy a vitát még nem lehet lezárni egész addig, amíg nem szólalok meg, azaz minden frakció nem kap szót. Egyetértek azzal, hogy ez a program az új pénzügyi időszakban inkluzívabbá kell, hogy váljon. A bizottság által hangoztatott szándékok üdvözlendők, de nem elegendőek. Az előadó asszony, Libácska kollega, kihangsúlyozza a fewer opportunities problémáját, nem csak gazdasági kérdések, hanem um, hozzáférési kérdések is felmerülnek, tehát a fogyatékossággal élők, a hátrányos helyzetben élőket hozzáférását biztosítani kell, annak érdekében, hogy a mobilitási vagy a partnerségi programban mindenki részt vethessen, és ugyanolyan esélyeket kapjon. Az Erasmus Mundus az SND árnyékelőadója ennek a témának az el ne feledéséről javaslatot, tehát arra tett javaslatot, hogy ne feledkezzünk meg róla. Ami pedig a Discover EU-t illeti, ez egy olyan téma, amely látni kell, hogy ez egy pilotprojekt, egy kísérleti projekt, egy sor módosítót nyújtottak be a kon kollégák arra vonatkozólag, hogy ez legyen egy oktatá, oktatóbb, egy felvilágosító program, ne csak osztogassuk el ezeket a jegyeket, hanem a többi programmal horizontális kapcsolatot teremtsünk meg strukturális módon a többi programmal, főleg a digitellel és a kulturális programokkal teremtsük meg a keresztkapcsolatot. Ráadásul a készségek, a képzettségek eh, közvetítésében is szerepet játszhat ez az Discover EU. Fontos tehát, hogy a partnerség és a horizontális kapcsolatok eh, megteremtődjenek. Ami pedig a nagyobb rugalmasság megteremtését illeti a diplomák utáni időszak, időszakban, ezt minnyáján támogatni tudjuk, de valóban maguknak a kurzusoknak is rugalmasabbaknak kell lenniük. Nagyon érdekes felvetés az is, hogy az infrastruktúrális digitál, a digitális infrastruktúra programokra is kiterjesszük az erasmus egy blended vagy vegyes jelleggel. Amit pedig az elnök asszony mondott, a parlament szerepéről, mint politikai társ jogalkotó szerepéről és döntéshozó szerepéről nem szabad megfeledkezni. Fontos, hogy az általunk megfogalmazott politikai prioritásokat és célkitűzéseket minden társ jogalkotós intézmény figyelembe vegye. Köszönöm. Köszönöm Luigi Morgano. Grazie, grazie, sarò brevissimo. Köszönöm, csak nagyon röviden. Sajnos nem láttam a módosítókat, tehát ilyen módon nem tudok hozzászólni ahhoz, hogy a módosítók mire vonatkoznak, mire nem. Tehát a kompromisszumos módosítókat nem láttam. Pénteken osztották ezeket ki, ezeket én még nem kaptam meg. Voltak éppen csak két kérdésre szeretnék hozzászólni. Az egyik a szakképzés kérdésem, Itt az előadóval szintén nagyon fontosnak tartjuk, hogy az erasmus kiterjesszük a szak, oktatás szakképzés területére is. Fontos, hogy elmélyítsük, pontosítsuk a szabályokat, és itt a Kulturális Szakbizottság hangját kell hallatni, hiszen ez a irányultság nagyon célrevezető és nagyon hasznos lehet sok országban. A második kérdés – Azt hiszem, hogy itt az előadó öm, sikerült, hogy megoldja a kérdéseket, de ennek ellenére rákérdezek. A jelenlegi Erasmus Plus rendelet az interkulturális párbeszéd fontosságáról szól a fiatalok körében. Azonban a vallások közötti párbeszédet nem említik itt. Márpedig a vallások közötti párbeszéd a 2017-2018-as évben is fontos szerepet játszik, nem szabad erről megfeledkezni, úgy gondolom, hogy éppen olyanoknál fogva, amiért a kultúrák közötti párbeszédről is szóban beszélnünk kell a vallások közötti párbeszédről, és erről konkrét választ várok a bizottság részéről. Scusa, e Bocsánat, és akkor csak, hogy még egy problémát megoldjak. A LISZ az eh, Európai Alapjogok 22. cikke, illetve a Lisszaboni szerződés idevágó cikke is egyértelműen szól, tehát ezekről nem lehet lemondani, ezekre hivatkozva javaslom, amit javaslok. Gut, das werden wir dann. Nos, ez rendben van így, azt még meg kell beszélnünk, úgy lélem? Milan. <clears throat> Köszönöm szépen, elnök asszony. Csatlakoznék ahhoz, amit Morgana úr említett. Úgy hallottam, hogy az ön módosítóit elfogadták a kultúrák közötti és a vallások közötti párbeszédre vonatkozik ez, tehát itt nem szabad, hogy gond legyen. Észrevettem ugyanakkor, hogy van még jó pár nyitott kérdés. Igaz, hogy sok ö, esetben van írásos megállapodásunk, és ö, tárgyalhatunk a többi ö, intézménnyel is ezek alapján, de vannak még nyitott kérdések. Ezért még van legalább két árnyék jelentés tevői találkozónk, és még három szakértői megbeszélésünk, hogy megpróbáljuk ezeket a vitás kérdéseket megoldani. Szerintem képesek leszünk kompromisszumra jutni. Nem vagyunk makacsok, biztos vagyok benne, hogy rugalmasak leszünk mi is, és mások is, mind, mindenki konstruktívan fog hozzá állni a kérdéshez, de van még néhány fontos kérdés, amiben meg kell állapodni, úgyhogy le kell ülni, és meg kell találni azt a megállapodást. A szakértők is hozzájárulnak ezek a, ezhez a munkához, tehát január közepére ezt velük sikerül majd befejezni a tervek szerint. És próbálok válaszolni néhány kérdésre és megjegyzésre, de szerintem ez nem fontos, hogy ezt ma megtegyem, holnap szakértői ülésen ezt megvitathatjuk. Ami az európai hozzáadott értéket illeti, ez a megközelítés minden programra és aktusra ö, igaz tehát ez alapján tudunk értékelni egy programot. Itt szó van az oktatásról, az ifjúságügyről, az Erasmusról. Ezek ilyen úgynevezett puha megközelítések, nehéz, világos, számszerűsített mércéket találni, amiből aztán szép táblázatot készíthetnénk. Szerintem ezeket a fogalmakat, koncepciókat mind figyelembe kell venni, és az hozzáadott európai értéket is valahogy figyelembe kell venni. Ez nem jelenti azt, hogy el akarjuk különíteni az Erasmus-t a helyi és a nemzeti szintektől. Egyáltalán nem erről van szó, ez csak értékelési szempontból van ennek jelentősége, nem pedig technikai szempontból semmit nem kívánunk veszélybe sorolni. Ami az egyenlőbért, egyelő munkáért fogalmát illeti, ebben egyetértünk, Szerintem meg fogunk tudni állapodni itt a bizottságon belül, és meg kell vitatnunk majd a költségvetést is, ez már nehezebb kérdés lesz, és utána tárgyalnunk kell a többi európai intézménnyel is. Gyakran halljuk, hogy az ifjúságban és az oktatásban való befektetés a lehető legjobb befektetés az Európai Unió jövője szempontjából. Ez széles körben elterjedt vélekedés, és az intézmények, több intézmény is vélhetően hasonlóan gondolja ezt. Most még azt fogjuk megnézni, hogy mi, melyek azok a kérdések, amelyekben eltérnek az álláspontok. Egy kicsit aggódom, de optimista vagyok, hogy sikerül megfelelő megállapodásra jutnunk. Köszönöm. Ja, Köszönöm szépen. Meggyőződésem, hogy ezt kezelni tudjuk kollegiális és észszerű keretek között. Lehet majd kompromisszumokat kidolgozni, mint mondtam, én örülök a további együttműködésnek, várom az együttműködést, és azt hiszem a tanácssal folytató vita lesz a nehezebb a végén mert minél egységesebbek vagyunk parlamentként, annál erősebbek az esélyeink, hogy a tanácssal szemben keresztül vigyük az akaratunkat. Mindent ennek érdekében kéne elkövetni. Jó kompromisszumokat kell kidolgozni, amelyekkel egy széles körű többséget tudunk kialakítani a végén. Nagyszerű. Ez azt is jelenti egyben, hogy a végére értünk a mai ülésünknek. Az egyebek alatt nem látok most hozzászólást akkor a következő ülésre hívnám fel a figyelmet január 21-et 15-től 18.30-ig, január 22-én pedig egész nap ülésezünk 9-12.30-ig és 15-től 18.30-ig. Köszönöm szépen a tolmácsok munkáját. Valamennyiüknek kellemes karácsonyi időszakot kívánok, és bízom abban, hogy találkozom Strasbourgban valamennyiükkel, vagy a legtöbbjükkel, addig pedig jó munkát, minden jót!